eljárás lényegéhez nem elegendő. Éppen ezért arra kellene törekednünk, hogy a mentesítési folyamat egy reformjára kerüljön sor. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt kollégák, mielőtt folytatjuk a hozzászólásokat, egy rövid megjegyzést tegyek a 216. az eljárási szabályzat 216. cikk értelmében határidőkkel kapcsolatos helyesbítéseket kell beolvasnom. Négyről beszélek. Az illetékes szakbizottság a következő módosításokat terjesztették elő. Az Európai Parlament álláspontja, amely 2010. november 24-én született egy irányelv kibocsátásáról, a bizonyos veszélyes anyagok felhasználásával foglalkozott az irányelv elektromos és elektronikus készülékekben. Másodszorban az az álláspont, amit 2011. február 2-án fogadott el az Európai Parlament, eh, méghozzá egy irányelv módosítással kapcsolatban a 2010, 2001 eh, per 201-es az vonatkozó irányelv amelyeket hamisítottak, hogy ezek hogyan kerülnek be a legális szállítási útonokba. Harmadik pont, megint csak egy állásponttal foglalkozik. 2009. április 26-án egy első olvasatban vizsgált témáról van szó. A 2006 per 116-os irányelv módosításával foglalkozott az álláspont a szerzői jogok időtartama és a negyedik pont pedig az Európai Parlament álláspontja, amelyet első olvasatban fogalmazott ki 2010. november 11-én. Az Európai Parlament egy irányelvéről van szó, az alternatív befektetési alapokkal kapcsolatban 2003 per 41-es irányelv módosítás és 2009 per 56-os és és a 216. cikk negyedik bekezdése értelmében ezeket a módosításokat elfogadottnak tekintjük, hogyha 48 óra után egy frakció vagy 40 képviselő nem képviselő, ezekről szavazni kell. A helyesbítések szövegét pedig közvetlenül le tudják hívni. Köszönöm szépen a megértésüket. Köszönöm, folytatjuk az előre bejelentett hozzászólókat.